munkavégzés megakadályozására irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozása. Az előadója szó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani, elsősorban az árnyék előadóknak, a Luxemburg elnökségnek és a bizottságnak, hogy konstruktív módon támogatta szándékunkat, ami lehetővé tette, hogy előkészítsük ezt az indítványt. Nagyon sok tennivalónk volt, hiszen nagyon elterjedt Európában a be nem jelentett munkavégzés, és nagyon komoly problémákat okoz, piaci torzulást, és megnehezíti azon cégek helyzetét, amelyek komolyan veszik a munkaerő bejelentését. Tehát egy általános összeurópai problémáról van szó, amely árt az adórendszernek, csökkenti az államok adóbevételét, és éppen ezért minél hamarabb szükségünk van egy olyan platformra, amely a be nem jelentett munkavégzés ellen irányul. Nagyon sok kihívással szembesülünk, nem csak a munkaerő mobilitásával kapcsolatban, hanem az alapvető szabadságokkal kapcsolatban. Ide tartozik a személyek szabadsága, a mozgásszabadság, az áru mozgásának szabadsága. Tehát eh, sürgős döntésre van szükség, amelyel egyetértett a luxemburgi elnökség és a bizottság is. Tehát a feladatunk most azt, hogy minél hamarabb döntése jussunk. Az összes tagállamot érinti ez az indítvány, és az összes tagállamnak szerepet kell vállalni a platform tevékenységében. Nagyon összetett problémáról van szó, ahogy említettem, hiszen a be nem jelentett munkát csak is az európai és a nemzeti szint, illetve a szociális partnerek összefogásával lehet elérni. Éppen ezért a platform küldetése megelőző, megelőző jellegű, elrettentő jellegű kell, hogy legyen. Hiszen eh, számos szinten kell fellépni a be nem jelentett munkavégzés ellen. Természetesen a szubszidiaritás is érintett. És nagyon fontos az információ csere, a legjobb gyakorlatok cseréje. Annak érdekében, hogy hatékonyan léphessünk fel a be nem jelentett munkavégzés ellen. Természetesen konkrét cselekedetekre is szükség lesz majd, a tagállamok feladata lesz majd, hogy az európai platform munkáját hatékonyan átültessék a honi gyakorlatba. Tehát úgy kell ezt a feladatot megoldani, hogy ezáltal ne veszélyeztessük az európai szabadságokat, és hogy a benem nem jelentett munkavégzés elleni fellépéssel hozzáadott értéket teremtsünk. Természetesen vannak kételyek, vannak fenntartások. Éppen ezért nagyon alapos vizsgálatokra van szükség, tagállami és európai szinten is, hogy működni tudjon a platform. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy közös erőfeszítésekre van szükség, hogy láthatóvá tegyük a be nem jelentett munkát, és hogy bejelentetté tegyük. Természetesen bátorítanunk kell azokat, akik a munkaerőt, a munkavégzést bejelentik, és tisztességes módon vesznek így részt a versenyben. Azokkal ellentétben, akik fekete munkával megkerülik az adófizetést. Nagyon fontos az, hogy a jogállamiság alapján mozogjunk, és ezen az alapon próbáljuk ezt a dzsungelt valahogy felderíteni, amelyet a be nem jelentett munkavégzés jelent. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Pirinski úr, most pedig Tyson asszony a bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Elmélyültebb, tisztességesebb belső piac és a szociális dömping elleni küzdelem számomra és a bizottság számára feltétlenül prioritás. Nekem személyesen nem tetszik a szociális dömping kifejezés, hiszen itt emberekről beszélünk, és nem árukról de amikor a be nem jelentett munkavégzésről beszélünk, akkor nem lehet eh, elkozmetikázni puha szavak alkalmazásával ennek a eh, jelentőségét. Eh, nem biztosít védelmet a munkavállalóknak az ilyen munkavégzés, hosszú órákat dolgoznak, nagyon rossz egészségügyi körülmények között a munkavállalók, és nincs jogorvoslati lehetőségük. Borítékba kapják a plusz pénzt, vagy készpénzt, vagy időnként egyáltalán nem kapnak fizetést egy hónap kemény munka után nincs semmilyen joguk, hogyha elbocsátják őket, nem jogosultak munkanélküli vagy bármilyen más ellátásra, nem gyűjtenek nyugdíjjogosultságot. A be nem jelentett munkavégzés nem csak az érintett munkavállalók számára tisztességtelen, hanem tisztességtelen az olyan vállalatok számára is, akik betartják a szabályokat. Közepes méretű vállalatok szenvednek leginkább az ilyen tisztességtelen versenytől. A be nem jelentett munkavégzés alá ássa a közkiadások finanszírozásának, a társadalombiztosításnak a működését, hiszen az ilyen be nem jelentett munka után nem fizetnek járulékokat. A be nem jelentett munkavégzés rejtettem működik, ezért nehéz pontosan mérni. Tudjuk, hogy széles körben elterjedt minden tagállamban, és nagyon nehéz megszüntetni. A becslések szerint az árnyék gazdaság akár 15-20 százalékát is kiteheti néhány tagállamban a eh, GDP-nek. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Ezért kell létrehozni egy európai platformot, amelynek az a célja, hogy fellépjen a be nem jelentett munkavégzés ellen, elrettentsen az ilyen munkavégzéstől. Ez egy nagy előrelépés lesz. Bátorítjuk a tagállamokat, hogy kicseréljék a legjobb gyakorlatokat, az információkat, szakértelmet, tudást halmozzanak fel, elemzéseket végezzenek, és hatékonyan próbálják meg kezelni a be munkavégzésből adódó problémákat, próbáljanak meg horizontális eszközöket, intézkedéseket tenni. Ez egy multidisziplináris megközelítés, azaz különböző végrehajtó hatóságok, így a munkaügyi felügyelet, bevándorlási hatóságok, szociális társadalombiztosítási hatóságok kell, hogy együttműködjenek. Néhány tagállamban már már, vannak nagyon jó példák a hatóságok együttműködésre, és a platform kialakításakor ezen jó példákra építünk. Egy teljesen holisztikus határon átnyúló, interdisziplináris megközelítéssel tudjuk csak hatékonyan leküzdeni ezt a komplex problémát, ezt a jelenséget. Az áll önálló munkavégzőkkel is foglalkozni kell, az ilyen látszat önfoglalkoztatókkal, és itt jó gyakorlatok összegyűjtésére van szükség. Végül nagy megelégedéssel nyugtázom, hogy a szociális partnerek részt fognak venni a platform munkájában. A Eurofound és az EU-OSA részvételét is tervezünk. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek az erőfeszítésekért, amelyeknek kapcsán sikerült időben eldönteni a platform létrehozását. Pirinszki úrnak, az előadónak és Ulovszka asszonynak külön köszönetet mondok, hogy ilyen kompetens módon vezették le a trialógus tárgyalásokat, és köszönöm az egész tárgyaló csapatnak a konstruktív hozzáállást, az erőfeszítéseket. A tanács február 24-én fogad el határozatot, és utána arra számítok, hogy a márciusi plenáris ülésen önök is erre rábólintanak. A platform első ülése terveink szerint még a nyári szünet előtt megrendezésre kerül. Ami engem illet, minden tőlem telhetőt meg fogok tenni annak érdekében, hogy sikeres legyen ez a platform. Rendszeresen tájékoztatást ad majd a platform önöknek a tevékenységéről, benyújtja a munkaprogramját, és beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, valamint az EGSB-nek, illetve a Régiók Bizottságának. Számítok az önök nagyon értékes inputjaira és támogatására. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig a Belső Piaci Szakbizottság nevében De Jong úri a szó. Köszönöm, elnök asszony. az szép dolog, hogy elkezdi munkáját ez a platform, hiszen ez a kizsákmányolás nem illik az Európai Unióhoz. Ahogyan a biztos asszony is eh, elmondta, a kis vállalkozások számára ez tisztességtelen konkurenciát terem. A fekete munka teljesen alása a belső piac működését. Örülök annak, hogy a belső piaci szakbizottság sok javaslatát eh, átvették, de a parlament eh, nem automatikusan hagyja ezt jóvá, ezért remélem, hogy a eh, bizottság valóban minden évben beszámol a parlamentnek rendszeresen a platform működéséről. Tetszik nekem, hogy operatív együttműködést irányoznak elő, de ez nem explicit módon szerepel a szövegben. A tagállamok nem kötelesek ugyanis a platform minden tevékenységében részt venni. Gratulálok azért a belső piaci szakbizottság nevében Pirinszki kollégának a trialógus eredményéhez. Thank you. Köszönöm. A Nőjogi Szakbizottság nevében Kuneva asszonyé a szó. Köszönöm, elnök asszony. A válság kezdete óta az a helyzet alakult ki, hogy felelőtlen munkaadók kizsákmányolják a dolgozókat, és ez fokozódott a válság hatására. Szinte elfogadott foglalkoztatási móddá vált a be nem jelentett munkavégzés a jelenlegi munkaerőpiacon ez egy elterjedt gyakorlat. A bizottság javaslata a be nem jelentett munkavégzést meghatározza, de fontos azt is tudni, hogy az ilyenfajta munkavégzés nagyon sokféle formában megjelenhet. Vannak olyan dolgozók, akik például 5 órára kapnak legális, normális fizetést, és valójában 8 órát dolgoznak. Van olyan munkahely, amelyet nem megfelelően hamisan jelentenek be. A platformnak az összes be nem jelentett munkavégzési formával foglalkoznia kell a dolgozók, a foglalkoztatók és a témával foglalkozó intézmények azt ahhoz kell, hogy üljenek, és egész Európának megfelelő intézkedéseket kell, hogy javasoljanak. Ugyanakkor sajnos terjed a nacionalizmus Európában, és éppen ezért nagyon fontos, hogy hallgassuk meg egymást, tanuljunk egymástól. Így tudunk közös erőfeszítést tenni az és így tudunk harcolni együttesen a határon átnyúló, be nem jelentett munkavégzési formák ellen. Hogy valóban ez elégséges lesz-e, mi igazából egy határozottabb fellépést vártunk volna az Európai Unió részéről. Mi az Európai Parlament képviselői úgy gondoljuk, hogy konkrétan a női egyenjogúság szempontjából a platform összeállításánál nem vették figyelembe ezeket a nőjogi szempontokat. Minden esetre ez egy első lépés, ez egy kezdet. Szeretnék köszönetet mondani Pirinszki úrnak, a előadónak, a jelentés készítőjének kiváló munkát végzett. Szeretnék köszönetet mondani a luxemburgi elnökségnek is. Úgy gondolom, hogy közös a célunk, határozottak vagyunk, lehet, hogy nem olyan jelentős az eredmény, mint amit reméltünk. Minden esetre jó irányban indulunk, és optimista vagyok. Köszönöm. Most a politikai frakciók képviselőjét hallgatjuk meg. Tomka asszony, másfél percben a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt ennek asszony, biztos asszony, kollégák. Egy nagyon nagy problémával állunk szembe a be nem jelentett munkavégzés tekintetében. Egész Európára vonatkozik ez. Nagyon súlyos költségvetési következményei vannak, és nagyon fontos szociális következményei is vannak azok számára, akik eh, be nem jelentett munkát végeznek, hiszen ez a szociális eh, helyzetre nagyon rossz. Itt eh, dömpingről van szó. És mindenképpen azokhoz kell fordulnunk, akik felelősek a saját országukban a be nem jelentett munkavégzésért. Azok, akik beleegyeznek abba, hogy be nem jelentett munkavégzést folytassanak, nagyon sok negatív következménynek teszik ki magukat. És ezek a következmények pedig sokkal károsabbak, mint esetleg azok a rövidtávú hasznok, amelyet a be nem jelentett munkavégzés jelent különféle megközelítéssel eh, próbálják leküzdeni az európai államok ezt a fekete munkát. De mindenképpen szükség van eh, közös európai iránymutatókra, hogy eh, elrettentsük az érintetteket attól, hogy be nem jelentett munkavégzést alkalmazzanak. Természetesen az európai szint ide tartozik, a nemzeti szint és a szociális partnerek. És még egyszer hangsúlyozom a szubszidiaritást, amelyre itt mindenképpen szükség van. Szeretném megköszönni Pirinszki úrnak, hogy hosszú, bonyolult tárgyalások után elérte, hogy az indítványt bemutassák. Steinruck asszony másfél percre. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondanak Pirinszki úrnak, hiszen a be nem jelentett munkavégzés óriási hatással van az európai nemzetgazdaságokra, hiszen a tisztességtelen versenyről van szó. És eh, nem csak a vállalatok eh, szenvednek, akik tisztességes munkavégzést alkalmaznak, hanem elsősorban azok szenvednek, akik eh, a be nem jelentett munkát elvégzik, hiszen eh, nagyon sok negatív következménnyel jár ez. A fekete munka, a be nem jelentett munka nagyon sok negatív következménnyel jár. Az európai munkaerőpiacon vagyunk, és eh, amennyiben eh, nemzeti hatáskörbe utaljuk a fekete munkát, akkor az országhatárnál véget ér a fellépés hatája. Osztom az előttem felszólalók véleményét, hogy sokkal több kötelezettségvállalásra van szükség, hogy leküzdjük a be nem jelentett munkát. Nagyon fontos beazonosítani a postaláda cégeket, határokon átnyúló módon kell a munkafelügyeletet végezni, úgy, hogy minden tagállam kötelezze magát, hogy részt vesz a platform munkájában. Nagyon fontos a szakszervezetek szerepe is, hiszen a szakszervezetek eh, tudják leginkább, hogy hol van fekete munka, hol van be nem jelentett munkavégzés. Tehát egész Európára vonatkozó határokon átnyúló intézkedésekre van szükség. Köszönöm. McIntyre asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt Szeretném megköszönni Pirinszki úrnak, az előadónak és az árnyék előadóknak a munkát. Nagyon jó volt az együttműködés, és szerintem ebből valamennyien profitáltunk. A benne jelentett munka nagyon komoly ügy hatásai vannak minden tagállamban, és ez különösen rosszul érinti az államokat az adókikerülés miatt, segíti a csalásokat, az illegális bevándorlás, és természetesen alása a jogszerűen működő vállalkozások munkáját és eredményességét. Úgy gondolom, hogy ez a platform valóban egy jó példa arra, hogy az Európai Uniónak hogyan kellene működni elismeri a tagállamok szuverenitását, és valóban hozzáadott értéket testesít meg azáltal, hogy a tagállamok megosztják a tapasztalatot határon, átnyúlóan együttműködnek, megosztják a legjobb gyakorlatokat. És ez a platform ilyen módon valóban magasabb szintre emeli a tagállamok közötti együttműködést, és eközben tiszteletben tartja szuverenitásukat. El kell ismernünk azt, hogy a belem jelentett munkavégzés mértéke eltérő a tagállamokban. Így például az Egyesült Királyságban az OECD adatai szerint az informális gazdaság aránya 1,7%, de néhány tagállamban 30% ez a szám. Az én frakciómnak ez a prioritása, hogy a platform a legjobb gyakorlatok cseréjére, az ismeretek megosztására koncentráljon, és ne akarjon standardizált megközelítéseket kidolgozni. A szubszidiaritás elvét mindenképpen tiszteletben kell tartani, illetve a tagállamok hatásköreit, kompetenciáját, és bár a részvétel kötelező, ami rendben van, maguk a tevékenységek eseti és önkéntes alapon történnek. Ez tehát egy valóban nagyon jó platform. Köszönöm. McIntyre asszony két, két két kártya Szanyi úrtól és Webrics úrtól elfogadja ezeket? Köszönöm. Akkor először Szanyi úr parancsoljon. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Képviselő asszony, ha jól értettem az ön beszédét akkor alapvetően az együttműködésre helyezi a hangsúlyt és kevésbé a kötelező jellegű szabályokra. azért néhányak szerint az együttműködést nagyon jól tudna segteni egy egységes elven alapuló és minden országra kiterjedő európai minimálbér bevezetése. ön ezt támogatná vagy pedig ellenzi? köszönöm szépen. Etheridge úr, és utána visszaadom a szót McIntyre asszonynak. Tehát Selfridge úr, köszönöm szépen. Jó reggel a West Midlandi kolléganőmnek is. A szuverén országok együttműködésével kell fellépni a be nem jelentett munkavégzés ellen. Említette is a kollégánk. Van valami oka annak, hogy az ön által említett jó dolgokat nem tudná megtenni a szuverén Nagy-Britannia? Minek itt Európára szükség? Tehát miért nem tudná ezt egy független, szuverén Nagy-Britannia megtenni? McIntyre asszony? Thank you. Well... Köszönöm szépen. Az első kérdésre válaszolva, a minimum bérnek egyáltalán semmi köze nincs a be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatos platform munkájához. Talán félreértette, amit mondtam. A platform különböző tevékenységeket fog végezni, és ezek közül mindegyik önkéntes lesz. Az a tagállamok kiválaszthatják, hogy számukra milyen szempontok különösen fontosak. És úgy tűnik nekem, hogy ez a e, magasabb szintű megerősített együttműködés nagyon jó e, formája az együttműködésnek. Vélefricsnek e, a következőt mondom. Természetesen az önök pártja semmit nem akar európai szinten csinálni. Én másképp gondolkozom. Szerintem vannak olyan esetek, és ez most pont ilyen, amikor az Európai Unió igenis hozzáadott értéket jelenthet. És ezek azok az esetek, amikor úgy gondolom, hogy nekünk is részt kell vennünk és az is nagyon jó, hogy minden tagállam egyetértett abban, hogy valahogyan fel kell lépni a be nem jelentett munkavégzés ellen, hogyha eh, nem akar eh, saját szervezetet létrehozni az Egyesült Királyságban, eh, sokkal több nehézsége lesz ez ügyben, hiszen a platform segítségével lehet kommunikálni a többi országokkal egyenlő partnerként, és semmi nem kötelező. Köszönöm. kéne asszony a következő felszólaló, két perce van. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni az előadónak, Prinszki úrnak és az árnyék előadóknak is, Janetsumnak is, hiszen nagyon nagy energiát fektettek abba, hogy biztosítsák azt, hogy fölállíthassuk ezt az európai platformot egy megerősített együttműködés céljával a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására és az elrendésre. Kötelező a részvétel a tagállamok számára, úgyhogy muszáj, hogy az információcserében részt vegyenek, hogy szakértői munkát biztosítsanak, elemzéseket végezzenek, és így horizontálisan az összes témát kezelniük kell, ami a be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatos. Kötelező ugyan a részvétel, ajánlások, amelyeket kidolgoz a platform, ezek önkéntesek lesznek a tagállamok részére. A tagállamok döntik el, hogy végrehajtják-e vagy sem. Hát ez inkább úgy fogalmaznék, hogy kedvező lehetőséget biztosít a tagállamoknak. Fontos, hogy kifeje, kialakítsák azokat az eszközöket, amelyekkel a jó gyakorlatot cserélni tudják. A tagállamok között biztos lesznek olyanok, amelyek szívesebben végrehajtanak az ajánlások közül néhányat. Nem akarok bármilyen jogharmonizációt javasolni, ugyanakkor szerintem szükség van egy erős keretre a megerősített együttműködéshez. Az EU-ban az EU GDP 18%-át érje el a be nem jelentett munka aránya. Nem is kell mondani, hogy a dolgozók számára társadalom számára negatív hatás van a be nem jelentett munkának. Nagyon gyenge pozícióban van nagyon sok dolgozó, rossz munkakörülményeket el kell, hogy fogadjanak sokszor az egészségügyi ellátás, szociális jogosultságok, nyugdíj jogosultságok sérülnek. A társadalom pedig veszít az adó és a társadalombiztosítási bevételek minket, miatt ugyanakkor a tisztességtelen verseny miatt is. Az adóelkerülési csomagban is hasonló koordinált együttműködés szerepel, és hasonló módon a platformnak is ezt az megerősített együttműködést biztosítania kell, határon átnyúló módon. Köszönöm. Kári asszony következik, és egy perce van. Uh, Köszönöm. Mindenképpen a bizottságnak szeretném megköszönni és a jelentéstevőnek a kiváló munkát. Az Európai Unió belső piacán sajnos szociális dömping van. Ez azt jelenti, hogy a munkavégzés körülményei egyre nehezebbek, és a bérek egyre alacsonyabbak. És ez vonatkozik a fekete munkára is. Hiszen a dolgozó elveszti jogait, de társadalomként is elvesztjük a jó munkahelyeket és a jó bevételi forrásokat. Tehát Ebben a tekintetben nagyon jó pozitív kezdeményezést hallottunk, szükségünk van az összehangolásra. Azonban egy lépéssel tovább kell mennünk, hiszen eh, a tagállamoknak szabad kezet eh, is kellene adni, hogy ellenőrzéseket végezzenek. És például Norvégiában is eh, látjuk, ahol például van egy olyan bizottság, amelynek be kell mutatni a munkavállalói papírokat, hogy minden rendben van, és itt nagyon jó fel lehet lépni a szociális dömping ellen. Köszönöm, Reinke asszony, kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves biztos asszony, kedves Pirinszki úr, képviselőtársaim. Nagyon gyakran láthatatlan problémával állunk szemben. A tanulmányok azt mutatják, hogy az Európai Unió 18, Európai Unió GDP-nek 18%-a fekete munkában van. Ez veszteség a társadalom számára, ez tisztességtelen verseny, és azokat bünteti, akik tisztességes módon alkalmazzák a munkavállalókat. A kizsákmányolás új formájáról van szó, amely az alapjogokat érinti. Tehát mindenképpen foglalkoznunk kell a be nem jelentett munkavégzéssel. És hogyha sikeresek akarunk lenni, akkor európai szinten kell fellépnünk. A platform az első lépést jelenti. Ki kell eh, cserélnünk a legjobb gyakorlatokat, meg kell nézni, hogy milyen eh, intézkedéseket alkalmazok a tagállamok a be nem jelentett munkavégzés ellen. Hiszen ha szeretnénk a társadalom egészségét biztosítani, ha szeretnénk a tisztességes versenyt biztosítani, akkor fel kell lépnünk a fekete munka ellen. És csak is európai összefogással tudunk fellépni. Nagyon fontos a munkafelügyeletek szerepe, jogalkotók szerepe. Nagyon fontos a politikai akarat, hogy fellépjünk azok ellen, akik kizsákmányolják a be nem jelentett munkavállalókat. Tehát a nagyon nagy kihívással van szó. A be nem jelentett munkavégzés az egyik legnagyobb kihívás az Európai Unió előtt között. Tehát eh, használjuk fel ezt a platformot, hogy fellépjünk a fekete munka ellen, és eh, garantáljunk egy szociálisan egészséges Európai Uniót. Köszönöm. Köszönöm. Collins asszony, kettő percre. Um, the, the only job. Az egyetlen olyan feladat, amit a munkavállalásra foglalkozó szakbizottság képes volt megtenni, az egy ilyen platformnak a kidolgozása volt. A nem kormányszervezetek, a nemzeti hatóságok, esetleg egy titkárság segítségével összeülnek. Nagyon sokat hallunk itt arról, hogy milyen negatív gyakorlatot folytatnak azok a vállalkozások, amelyek elkerülik az adófizetést. Közülük sokan kihasználják természetesen a luxemburgi területet, ahol 15 éven keresztül a mostani elnökünk, Juncker úr volt a miniszterelnök. Az adóelkerülés, az adó kikerülés nem illegális. Nagyon sokan, főleg akik a magánszektorban soha nem dolgoztak, és fekete mezőben kívánják tartani a vállalkozásukat, kihasználják ezeket a lehetőségeket. Az adóelkerülésnek a célja az, hogy és ennek az elterjedtsége a magánszektorban az, hogy nagyon jól használják a pénzüket a magánvállalkozások. Hogyha megnéznénk a gazdaságot általánosságban, akkor lehet, hogy George Osborne nem igazán értette ezt meg. Sokkal kevesebb lenne az adók elkerülése. Be nem jelentett munka, és a ki nem fizetett társadalombiztosítási díj, hogyha másképp alakulnának a szabályok. Gyakorlatilag az adófizetők pénzéről van itt szó. Találunk pénzt a hatalmas eladósodottság ellenére, millió eurót adunk évente ennek a platformnak, azért, hogy hotel és étterem, szállodák, éttermi kifizetésekre, illetve első osztály utazásokra költség. Valójában a dereguláció az, amely támogatná a munkahelyteremtést és a gazdasági fejlődést. Nevetséges vitákat folytatunk, ehelyett inkább Brüsszelben, Strasbourgban és Luxemburgban kéne megnézni a helyzetet, és lehet, hogy sokkal versenyképesebbek lennénk. Thank you. Köszönöm. Mátán úr, két perc. Köszönöm. Elnök asszony, kedves kollégák! Az és a be nem jelentett munkavégzés tekintetében természetesen ez egy megtendő feladat az összes tagállam számára közös munka. De úgy gondolom, hogy kicsit fordítva látjuk itt a feladatot, igazából a gyökereket kell megragadni. A be nem jelentett munkavégzés esetén van egy munkaadó, és van egy dolgozó a másik oldalon nem fizetnek adót, nem fizetnek semmilyen társadalombiztosítási járulékot. Miért? Mert a munkaadó számára nincs lehetőség arra, hogy fejlődjön, ha mindent legálisan csinál, a munkavállaló pedig nem tud megélni a hivatalosan kapható pénzből. Mindez annak a következménye, hogy megszorítási intézkedéseket kellett bevezetni a tagállamokban, nagyon sok munkahelye miatt megszűnt. A munkaadó vagy beadja a mérlegét és eltűnik, vagy delogalizál, más országba kihelyezi a tevékenységét, és ez pedig a kihelyezett dolgozók esetén negatívan érinti a hazai dolgozókat. Másik oldalt, ha megnézzük, a dolgozó, akinek vagy van munkája, vagy nincs munkája, vagy jobb helyre átvándorol, de hát ez nem annyira egyszerű, vagy munkanélküli segélyt kér, de ez nem elégséges, vagy eladósodik azért, hogy élelmiszerhez jusson, hogy elássa a családját, hogy lakhatáshoz jusson, de hát ez is nagyon bonyolult. Vagy pedig feketén dolgozik, és így tudja megtölteni a jégszekrényét. A platform semmit nem fog megváltoztatni, és még kevésbé az úgynevezett politikai menekültek miatt, ahogy ezt itt nevezik, és a vto s szabályok miatt is. Az egyetlen megoldás, hogy csökkenteni tudjuk a be nem jelentett munkavégzés, és hogy újra tudjuk indítani a gazdaságot, ami mindenképpen közösségi prioritás kell, hogy élvezen, az egy intelligens protekcionizmus és a befektetés támogatás. Uh, Mr. Zaya. Szajanopoulos úr következik másfél percben. A be nem jelentett munkavégzés az EU-ban Görögországban 20 százalékot jelent, sőt vannak olyan ágazatok, ahol ez 44 százalék, például a közlekedés ilyen. Elsősorban nőket, fiatalokat érint. Az EU-ban a e, járulékos bérköltségek e, csökkentése e, lenne fontos, és a szociális partnerek szerepének az erősítése. Az illegális munkavégzés ellen fel kell lépni. Itt valóban tisztességes verseny feltételeit kellene biztosítani és a minimál bérek kérdéséről is gondolkozni lehetne. De természetesen Görögország jó példa lehet arra is, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az, például az önfoglalkoztatóknak nagyon magas járulékokat kell fizetni, és ezért ez elől menekülnek a egészségügyi ellátás területén is azt látjuk, hogy az Európai Unióban nagyon sok a probléma, a társadalombiztosítási járulékok túl magasak, Görögországban pedig a, különösen a gazdálkodók szennyegyednek el. Man úr, másfél percre. Köszönöm szépen, elnök azt. Elnök úr, a fekete munka nem tekinthető nagyon kis súlyú cselekménynek. Ez sok milliós veszteséget okoz. Amikor szinte bankszerűen csalnak, kerülnek el ki fizetést, akkor teljesen jogos az, hogy ez egy bűncselekménynek számít. Az Európai Unióban ez a mostani platform létrehozása egy valódi jó példa lehet egy hozzáadott értékre. Hogyan lehet megakadályozni a fekete munkát? Most az illetékes hatóságok, tagállami legjobb gyakorlatokat kicserélik egymással, közösen felhasználják az adatokat, operatív intézkedéseket eh, koordinálnak. Eh, Ez lenne ennek a platformnak a tevékenysége megfizethető költségek mellett, hiszen a progresszből 2,1 millió euróba kerülne ennek a működése. A végrehajtás irányelvek, a kézikönyvek, amelyek az eljárásokat tartalmazzák, nem kötelezőek, ezért ez nem érinti a tagállami ellenőrző rendszereket. A korábbi EU bizottság például a német módszert nem tekintette jónak, Európai Bíróság elé vitte az ügyet, és veszített. Jean-Claude Juncker bizottsága Marianne Tyson biztossal bizonyította egyértelműen, hogy az árnyék gazdaság a csalások ellen csak magas szintű ellenőrzéssel lehet küzdeni. Ennek előfeltétele az erős, széles körben elfogadott belső piac. Most a triológusban megtalált kompromisszumok nagyon jó és fontos kezdést jelentenek. Köszönöm szépen. Ulszkúgasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Köszönöm szépen a vitát, hiszen a be nem jelentett munkavégzés nagyon komoly veszteségeket okoz. Az adóbevételek tekintetében a szociális juttatások kurtításához is vezet. Tehát eh, tisztességtelen versenyt okoz. És eh, azoknak árt, akik tisztességes módon dolgoznak és munkáltatnak elég gyakran nem megfelelő munkakörülmények között dolgoztatják a munkavállalókat. Tehát igazából rabszolgamunkáról van szó. Hogyha a vállalatok nem fizetnek szociális költségeket, nem fizetnek nyugdíjjárulékot, akkor igazából, ahogy mondtam, ez rabszolgamunka. Éppen ezért üdvözlöm azt, hogy létrejöjjön egy platform a fekete munka ellen. Ez az első lépés a be nem jelentett munkavégzés ellen. És mindenképpen a szociális partnerek segítségére is szükség van, hiszen a szociális partnerek tudják a legjobban, hogy hol van fekete munka, hol van nem bejelentett munkavégzés. Szeretném felszólítani a bizottságot, hogy ne álljon meg itt. Menjen tovább, és lépjen fel a szegénység ellen, hiszen ha nincsen szegénység, akkor az emberek nem vállalnak el bármilyen munkát. Akkor az emberek minőségi munkahelyeket vállalnak el. Tehát egyrészt szükség van a törvényekre, de szükség van a törvények végrehajtására is, annak érdekében, hogy megfelelő pénzért, megfelelő körülmények között dolgozanak az emberek, és meg kell akadályozni, hogy a bíróság elé jussanak ezek a dolgok, mert előre kell fellépni. Ülszkúg Carver képviselő kék kártyát intéz öntöz, tehát Carver úr kék kártyát intéz önhöz. Carver úr, köszönöm szépen. Asszonyom, senki sem támogatja be nem jelentett munkát. De a társadalom helyzete országonként változik. Tehát eh, vannak olyanok, akik nagyon szegények, és el kell vállalniuk az ilyen munkát, mert nincs más munka. Tehát eh, a deregulációval eh, elérték ezt. És az európai intézményeknek észre kell venniük, hogy támogatni kell a kisvállalatokat, a középvállalatokat. És például a brit gazdaság ezt túlszabályzás nélkül sokkal jobban meg tudná tenni. Nem igazán értem a kérdését, de annyit el tudok mondani, hogy a kisvállalatok, amelyek másik kisvállalattal, kisvállalatokkal konkurálnak, ne azzal konkuráljanak, hogy rabszolgamunkát végeztetnek, és nem jelentik be a munkavállalókat. Hiszen eh, a be nem jelentett eh, munka, a be nem jelentett munkavállalók helyzete tragikus. Ezt kell megakadályozni. Köszönöm szépen. A következő felszóló Hoc úr. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan fel kell lépnünk a be nem jelentett munkavégzés ellen. Azonban a legjobb az lenne, hogyha olyan rendszer jönne létre, amelyben a vállalatoknak nem érdeke, hogy ne jelentsék be a munkavállalóikat. A platformban én egy első lépést látok, egy kezdeményezést látok, amely egy hosszabb távú stratégia kezdete lehet az európai forrásokat fel kell használni a fekete munka ellen. Fel kell használni az adócsalás ellen, a tisztességtelen verseny ellen. Itt valahogy arról van szó, hogy buzdítani kell, összönözni kell a munkáltatókat arra, hogy ne illegálisan foglalkoztassanak embereket, hanem hogy becsületesen bejelentsék őket. Köszönöm szépen. Kálvé Sambon úr señora presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. Én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy ma pozitív napot élünk meg az Európai Unió számára, az európai munkavállalók számára. Végre európai szintre viszünk egy olyan problémát, ami mindenkit érint, és amit csak európai prospektusban lehet megközelíteni és megoldani. Ahogy ő mondta, nagyon súlyos a helyzet, a fekete vagy szürke gazdaság nagyon elterjedt, a statisztikák, az adóstatisztikák, a társadalombiztosítási helyzet, minden torzul, sőt, még a demokrácia értelmezése is torzul. Vannak olyan területek, amelyek gyakorlatilag vagy a törvény szegélyén, vagy pedig akár törvényen kívüli módon élnek pozitív Európa számára, hogy ezt az első lépést megteszi, de ez csak egy első lépés. Globálisan kell kezelnünk ezt a problémát, föl kell lépnünk ellene tagállamok együttműködésével. És nagyon fontos, hogy méltóságot kell, hogy kapjanak a dolgozók az egész kontinensen. Köszönöm. Pimenta López úr. Köszönöm, elnök asszony. A jobboldali politika, amit Portugáliában folytanak, és ami szint együttműködik, párhuzamosan működik az európai helyzettel, ahhoz vezetett, hogy elterjedt a be nem jelentett munkavégzés. A megszorítási intézkedések, amelyeket a Trojka írt elő a tagállamok számára, hozzájárultak ahhoz, hogy teljesen vagy részben be nem jelentett munkavégzési gyakorlat elterjedjen. Vagyis tisztességtelen helyzet alakult ki, nagyon sok a határozott idős munkavégzés. A helyzet nem fog változni, a benemelentett munkavégzés elleni harc akkor lehet sikeres, hogyha kötelezettségek vannak, hogyha biztosítani lehet a stabilitást, hogyha lehet kollektív szerződést kötni. Pont ellenkező módon kéne fölépni ahhoz képest, mint amiről most itt beszélünk. Köszönöm, Soltesz úr, egy perc. Hvala za besedo. Torej, delo na črno, seveda kot ste. Köszönöm szépen. A be nem jelentett munka, ahogy az előttem szólók is említették, nagyon sok negatív következménnyel jár, és pedig több ágazatban is. Mindenek előtt sérül a munkavállalók joga, nem kapnak nyugdíjat, és a szociális jogai is csorbát szenvednek természetesen komoly fizikai következményei is vannak. Akár az Európai Unió, akár a nemzeti költségvetéseket tekintjük. A platform mindenképpen egy első lépés, mindenképpen támogatjuk. Azonban sokkal többet kell tenni. Nem állhatunk meg itt. A fiskális politika is fontos hiszen a fiskális politika szinte rá kényszeríti a munkáltatókat, hogy feketén dolgoztassanak. A közbeszerzésben részvevő vállalatoknak is be kell mutatni, hogy igenis megfelel az előírásnak, és hogy nem alkalmaznak fekete munkásokat. Tehát friss, megbízható adatokra van szükségünk. Soltész úr, Jakov Csics úrtól kék kártyát kapott, elfogadja? Nem. Rendben. Jakovcsi, de elfogadja. Jakovcsi úr, 30 másodperc, köszönöm szépen. Köszönöm Soltész úr, hogy elfogadja a kék kártyát. A kérdésem a következő. Egyetért azzal, hogy a tagállamok között különbség van a fekete munkában? hiszen vannak olyan országok, ahol 1,2% a be nem jelentett munkavégzés, vannak olyan országok, ahol 30%. Hogy tudja ezt európai szinten megoldani? Létre akar hozni európai szinten egy munkafelügyeletet? Köszönöm szépen a kérdést. Igen. Igen, pontosan. A munkavállalók jogainak védelme európai szinten is kell, hogy megtörténjen. Tehát ha intézményre van szükség, akkor legyen, ha egy ombudsmanra van szükség, akkor akár legyen ombudsman. Hiszen az emberi jogokhoz hozzátartozik a tisztességes munkához való jog is. Tehát a platform csak egy kezdetes, a platformot tovább lehet fejleszteni, akár egy közös európai munkafelügyeleté is. Tehát ahogy az európai ügyészség is lehetséges, úgy lehetséges egy európai munkafelügyelet is. Tehát megvannak a különbségek, és látjuk, hogy egy országban 1 más országban 30 a fekete munka. Köszönöm szépen! Begin asszony a következő. Grazie, signora Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, már közel vagyunk a szavazáshoz, amikor szavazni fogunk a be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatos platform felállítására. Ez a platform pozitív, ösztönzi az együttműködést és a koordinációt a munkaügyi felügyeletek között. Ugyanakkor ellenőrizni kell azt, hogy ne egy ennedik új európai intézményt állítsunk föl, hanem hogy valóban tudjon hatékonyan harcolni a fekete munka ellen. Hazámban nagyon rossz körülmények között kizsákmányolt módon dolgoznak a fekete munkavégzést végző emberek, és ez nem csak a migránsokra igaz, hanem az olasz alkalmazottakra is. Idén nyáron Dél-Olaszországban halálesetek is előfordultak emiatt. Ezzel a szavazással reméljük, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy a fekete munka elleni harc egyre inkább európai kérdésé váljon. Köszönöm. Köszönöm. Melen asszony a következő. Köszönöm, elnök asszony. Nyugati társadalmunkban a az emberi tevékenység áruvá vált. Ez már régóta igaz. A világ bizonyos részein ez persze még inkább érvényes, ugyanakkor a globalizáció miatt ezek a gyakorlatok nagyon gyorsan terjednek. Persze tiszteletben kell, hogy tartsuk a személyeket, az egyének méltóságát. Szakmai tevékenységekről van szó, és alapvetően támogatnunk kell a gazdasági prosperitást az országokban, és föl kell lépnünk a minőségi szociális védelem érdekében. Nagyon fontos ez, a mindenki, minden európai tagállam két évszázad óta osztja ezeket a közös értékeket támogatni kell, segíteni kell a gyengébeket, és a 19. század ipari forradalma után ez általános gyakorlatá vált. Ugyanakkor nagyon sok a szürke területen végzett gyakorlata, egy dolgozónak, a, vagy egy munkavállalónak a költsége az egy változóvá vált, és méltatlan fizetést kapnak ezek a feketén be nem jelentett módon alkalmazott dolgozók. Sürgősen kell, hogy intézkedjünk. Az új digitális forradalom különleges helyzetet biztosít az általánosan elterjedt csalási gyakorlatok számára. Ez egy nagyon veszélyes helyzet. Európában szabályozásra van szükség csak a tagállamok tudnak hatékonyan föllépni. A nemzetközi együttműködésben is hiszünk azért, hogy javítsuk a dolgozók munkakörülményeit, és nem hiszünk egy túlságos európai központosításban. A dolgozók és az áruk szabad mozgását tiszteletben kell tartani, és gondoljunk arra a tízezer kiskorúra a bevándorlók közül, akik úgy tűnik, hogy eltűntek a mi európai földünkön. Köszönöm. Fontolis úr a következő másfél percben. Köszönöm szépen. Rendkívül fontos, hogy fellépjünk a munkavállalók kizsákmányolása ellen. 2016-ban a nem bejelentett munkavégzés hatalmas méreteket ölt, holott minden munkavállaló megfelelő védelmet, méltányos bért kell, hogy kapjon, amiből tisztességesen meg tud élni. De nem elég most már, hogy szavakkal küzdjünk, hiszen az alapértékeink is egyre inkább csorbulnak, és minden az úgynevezett verseny jegyében történik. Ez az én hazámra is nagyon jellemző. Jöjjenek el Görögországba, és ott látják, hogy egy borzasztó humanitárius válság alakult ki, és azt mondjuk, hogy hát ez a jövő nem, nem a saját jövőnket máshogy képzeljük el az Európai Unióban, és nemet mondunk a nagy tőkét védő Európai Unióra. Az Európai, egy olyan Európai Unióra, ahol mindig megpróbálják az embereket az esélynek alávetni, ahol megpróbálják a nemzetgazdaságokat lerombolni, akiket a munkavállalói jogok valóban érdekelnek, akik ezt szívünk viselik, nos, ők nem szeretik azt hallani, hogy az illegális bevándorlók ellen kell küzdeni, de veszélyes nyilván lefelé nivellálódik, nivellálódnak a bérek is, hogyha lehetőséget biztosítunk az ilyen bevándorlók munkájának a kizsákmányolására. Nagyon sok az új bevándorló, rengeteg bevándorló érkezik Európába, és itt egy megfelelő politikát kell kidolgoznunk. Grafini asszony egy kék kártyás kérdést szeretne feltenni, önnek elfogadja? Igen, Grafini asszony. Elnök asszony, kedves kollégák, többek között azt is mondta, hogy nem akarja a nagy tőke, a nagy vállalatok védelmét az EU-ban. Egyetért azzal, hogy csak akkor, hogyha a tagállamok együtt működnek, tudjuk meghatározni tulajdonképpen, hol történik a munkavállalók jogainak megsértése, függetlenül attól, hogy kis vagy nagy vállalatról van ez szó. Igen, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy pontosan értette azt, amit mondtam, ugyanis én nem úgy fogalmaztam, ahogyan ezt ön visszaadta. Én azt mondtam, hogy minden munkavállalót védenünk kell, hiszen minden munkavállalónak ugyanolyan jogai vannak, akár kis, akár nagy vállalatnál dolgoznak. De a jelenlegi politika során itt igazából csak a nagy vállalatokat védjük, és nem a munkavállalókat. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Lavrillieu képviselő, másfél perc. Elnök asszony, tisztelt kedves Marian Tyson asszony és kedves kollégák! 2013-ban az Európai Bizottság az Euróbarométer adatai alapján azt mondta, hogy bizonyos tagállamokban 15%-ot is elér a be nem jelentett munkavégzés aránya a GDP-hez képest. Mindannyian tudjuk, hogy milyen fenyegetés ez a társadalombiztosítás az adórendszer miatt. Ugyanakkor tisztességtelen a verseny, és az állam számára, a társadalombiztosítási rendszer számára ez jelentős vesztesség. A be nem jelentett munka igazságtalan helyzetbe kényszerít nagyon sok állampolgárt a tagállamainkban. Bizonyos régiókban ez nagyon súlyos szintet ért el. A platform felállítása az nem egy plusz jogalkotási eszköz, ez egy tagállamok közötti együttműködési platform. Úgyhogy a szélsőjobb kollégák azt mondják, hogy állandóan új joga, jogszabályokat alakítunk, de hát őnekik mondom, hogy ez a platform azt teszi majd lehetővé, hogy az Európai Unió fel tudja mérni, hogy milyen ténylegesen a helyzet a bejelentett munkavégzéssel kapcsolatban, és hogy egyeztetni tudjanak a tagállamok. A be nem jelentett munkavégzés ellen fontos, hogy föllépjünk. A probléma egy jelentős része, és ezt ki kell, hogy mondjam, a, abban áll, hogy a társadalom fejlődésének és a modernizációnak nem felelnek meg a tagállami jogszabályok. Az emberek közül 50% úgy gondolja, hogy Két módja van a benemjelentett munkavégzésnek. Hazolni kell a benemjelentett munka ellen, ez igaz, de a vállalkozások számára és a munkavállalók számára is csökkenteni kell a bürokratikus nyomást, és így tudjuk támogatni a munkahelyteremtést. Köszönöm. Jonkerius asszony. Jonkerius asszony, másfél perc. Köszönöm, elnök asszony. Ezekben az időkben, amikor eh, a eh, af között választhatnak az emberek, hogy egyáltalán ne dolgozzanak, vagy fekete munkát vállaljanak, hát ez a kolera és a is közötti választás. A eh, színlet önfoglalkoztatás jelenségét azonban nyil, nyil, fel kell tárni, és a munkavállalóknak ragaszkodni kell a jogaikhoz. Pirinszki kollégának és a többieknek nagyon köszönöm azt, hogy ezt a platformot létre akarják hozni. Ez az első lépés a munkavállalókkal, a társadalom biztosítási rendszerrel való visszaélés ellen, illetve a tisztességtelen verseny ellen. Egy ilyen platformot remélhetőleg úgy fogják értelmezni a tagállamok, hogy valóban javítani kell az együttműködésüket, és ez pozitívum. Az is pozitív, hogy a szociális partnerek a platform tagjaként hozzájárulnak majd a konkrét ágazatokban, konkrét országokban jelentkező problémák beazonosításához, és remélem, hogy minden tagállam elkötelezi magát a megközelítés mellett. Belgiumban ez a megközelítés azt eredményezte, hogy Tomelein államtitkár nagyon nagy összegeket kapott a szociális kasszába. Mégis azt kérdezem a biztos asszonytól, hogy hol marad a munkaerőpiac migrációs csomag? Ugyanis a platform mellett javaslatokra van szükség arra is, e, e, ezekre is, hogy ezeket a lyukokat betömjük a jogalkotásban. Köszönöm szépen. Trevézius asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés, amelynek tárgya az Európai Platform létrehozása a nem bejelentett fekete munka elleni felépés egyében, ez a fekete munka ellen, egy nagyon meggyőző sikerét jelenti az ECR pozíciójának. Ugyanis végül érvényesült itt az, hogy a tagállamok teljesítő képessége ezen a területen nagyon eltérő, és ezért nincs értelme teljes európai megoldást felvázolni. Vannak olyan tagállamok, akik eh, jól kezelik ezt a kérdést, és ezért eh, ostobaság lenne itt egy túlszabályozott összeurópai megoldást ráerőltetni a tagállamokra. A tagság ugyan kötelező, és rendszeres konzultációkon eh, való részvétel is kötelező, de senkit nem kényszerítenek egyes konkrét politikák átvételére. Itt inkább tapasztalat cseréről lesz szó. A tagállamok a jobb tapasztalatokkal rendelkezők tanulságaiból profitálhatnak. A centralizáció sok szakpolitikai területen itt nem valósul meg, ez egy nagyon józan javaslat, amit mi támogatunk, és nagyon szép lenne, ha a jövőben is minél több ilyen kezdeményezés születne. Köszönöm szépen. Marino Pinto kollega következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elrettentés eh, a fekete munkával kapcsolatban, nos, eh, olyan erőfeszítés, amit mindenkinek fel kell vállalni, az Európai Uniónak, a tagállamoknak, együttesen kell küzdeni a eh, fekete munka ellen, mert ez veszélyezteti a társadalombiztosítási szociális rendszerek működő képességét. Ugyanígy a tisztességtelen verseny is nagy veszélyeket jelent, torzítja a piacgazdaságot. És emellett nem lehet a munkavállalók számára a méltányos, megfelelő szociális ellátásokat biztosítani. De mégis nagyon sok munkavállalót nem jelentenek be, különösen súlyosan érintettek a nők, a bevándorlók, ők jóval kevesebb joggal rendelkeznek emiatt. Sokszor kihasználják a gyakornokok munkáját is, úgymond ideiglenesen helyettesítenek állandó szerződéssel dolgozó munkavállalókat, vagy, vagy a fiatalok, a fiatal munkavállalók munkáját is kihasználják, kizsákmányolják őket, gyakran nem fizetik meg a munkájukat, vagy túl alacsony fizetséget kapnak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A be nem jelentett munkavégzés káros Európára. A megszorító intézkedés gyakorlatilag csak megerősítette ezt a gyakorlatot, és kényszerít a fekete munkára. A negatívan hat ez a társadalombiztosítás szempontjából, a szociális biztonság szempontjából a dolgozókra. Az munkavégzés körülményei szempontjából is ez negatív, és így a szociális védelem, az állami költségek fedezete szempontjából is negatív. Csalásra ad lehetőséget mindez, a bizottság egy új modellt kíván kidolgozni, új vállalkozási körülményeket kell kidolgozni, de hasonló módon a dolgozók számára is fontos ez az új körülmény. Például az Uber megjelenése is ezt biztos bizonyítja, hogy új megoldásokra van szükség, új döntésre van szükség. A platform ez egy új, jó döntés, de tovább kell, hogy lépjünk meg kell, hogy nézzük a gyökereket, és a kihelyezett munkavégzésre vonatkozó rendeletet felül kell vizsgálni. Európai munkaügyi felügyelet felállítása is fontos. Újfajta gazdasági modell kezd kialakítani, biztosítani kell a szociális védelmet mindenki számára. Lope Fontanyi. Lope Fontanyi képviselő, vagy? Köszönöm szépen. Biztos asszony. Annak érdekében, hogy a gazdasági fellendülés minden társadalmi réteget elérjen, több foglalkoztatásra van szükség, és minőségi munkára van szükség. A tisztességes munkavégzés első feltétele, hogy leküzdjük az illegális munkát, a fekete munkát hiszen ez veszélyezteti a munkavállalókat, veszélyezteti jogaikat, szociális jutatásaikat, bérüket, és nagyon negatív kihatása van az államok szociális ellátórendszereire is. Hiszen a be nem jelentett munkavégzés nem jelent adóbevételeket az állam számára. Néhány hete nagyon érdekes számok jelentek meg Spanyolországban. Spanyolországban viszonylag magas a munkanélküliség, és abból indulunk ki, hogy kb. 4 millió be nem jelentett munkavállaló van. Tehát ez a munkaképes lakosság 18%-a. És ennyi ember kikerül a munkatörvénykönyve hatája alól. Kikerül a szociális párbeszédből. Ezt a szégyenfoltot mindenképpen el kell, támogat, el kell távolítanunk. És mindent meg kell tennünk európai és nemzeti szinten is, hogy leküzdjük az illegális munkavégzést. Nagyon fontos az, hogy tisztességes munkavégzés legyen a domináns forma Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Blankevics Jute asszony. Köszönöm szépen. Minden előtt szeretném Pirinszki úrnak, az előadónak megköszönni ezt a nagyon hozzáértő jelentést. Azonban engem nem csak a be nem jelentett munkavégzés aggaszt, hanem az, hogy nagyon sok államban tolerálják. Én szorgalmaznám, hogy a tagállamok tegyenek többet a be nem jelentett munkavégzés ellen. Ide tartozik a felvilágosító munka, ami az oktatás része kell, hogy legyen. Tehát a társadalmat nevelni kell, a társadalomnak el kell mondani, hogy mit jelent a be nem jelentett munkavégzés. Hiszen a fekete munkásoknak alacsony bérük van, nem jár nekik nyugdíj, nem részesülnek szociális juttatásokban a tagállamok pedig nagyon sok adóbevételtől esnek el, amely a társadalombiztosítási rendszert és a nemzetgazdaságokat is nagyon negatívan érinti. Ezen kívül a tisztességes verseny is sérül. Vannak bizonyos ágazatok, eh, ahol nagyon jellemző a fekete munka. És a fekete munka nagymértékben a nőket érinti, hiszen a gondozásban, a gyermekgondozásban, idős gondozásban, háztartási munkában található leggyakrabban be nem jelentett munkavégzés. A legtöbb esetben semmilyen szociális garanciát nem kapnak az ezen a területen dolgozó emberek. Éppen ezért szükség van az európai platformra, hogy fellépjünk a be nem jelentett munkavégzés ellen. Szorgalmazni kell a jobb együttműködés a tagállamok között is. Tyson azt mondta, hogy mindent megtesz a platform érdekében. Köszönöm. Köszönöm. Krasnodemski képviselő, egy percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Az európai platform szerepe az, hogy fellépjen a be nem jelentett munkavégzés ellen. És pedig ehhez szükség van a megfelelő információkra, hogy beazonosítsuk azokat a területeket, ahol be munkavégzés zajlik. Hogyha megvannak a megfelelő információink, akkor tudunk csak fellépni a fekete munka ellen. Elég gyakran az a helyzet, hogy a vállalatok meg akarják kerülni az adófizetést, és így megpróbálnak jobb helyzetbe kerülni. Ez pedig alacsony bérekkel érik el, és úgy, hogy nem kell társadalombiztosítási hozzájárulást fizetniük. A magas béreket akarják többek között kikerülni. Egy további probléma pedig az, hogy a munkaügyi jogalkotás nagyon merev. Valahogy rugalmasabbá kellene tenni a munkajogot is. A nyugdíjrendszerünk, a társadalombiztosítási rendszerünk is buzdítja munkáltatókat, hogy ne alkalmazzák legálisan. Ez pedig a tagállamok dolga. Köszönöm szépen, Huszmanova asszony. Köszönöm, elnök asszony. EU szinten az együttműködés megerősítése azért, hogy megakadályozzuk a be nem jelentett munkavégzést, ez rendkívül fontos. Az európai gazdaság számára nagyon fontos, de nagyon fontos az állampolgárok számára is. A benemeltett munka súlyosan alása az emberek lehetőségét arra, hogy a társadalombiztosítási juttatásokat, szociális juttatásokat, a nyugdíjjogosultságokat érvezzék, akár a nyaralástámogatást is, hiszen joguk van arra is, hogy pihenjenek, sérti azokat a jogaikat, hogy anyasági szabályra mehessenek, és sokszor nagyon sok túlorát kell, hogy végezzenek nagyon fontos, hogy föllépjünk a be nem jelentett munkavégzés ellen. A magas munkanélküliségi arány is hozzájárul ahhoz, hogy magas a szintje a be nem jelentett munkavégzésnek. Harcolnunk kell ez ellen, meg kell, hogy erősítsük az együttműködést a tagállamok között és az illetékes hatóságok között is. Az elnök megszakította. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, hölgyeim és uraim, a benemeltett munka drága a társadalom számára, a gazdaság számára, és torzítja a gazdaságot, sérti az emberek, a foglalkoztatottak jogait. Viszont nem szabad csak a felügyeletre koncentrálnunk. Nagyon sok munkaadó és nagyon sok munkavállaló a szegénység miatt, a jó szabályozás hiánya miatt, a túl nagy adónyomás miatt választja ezt a megoldást. Ezért harcolni kell a be nem jelentett munkavégzés ellen, de koncentrálnunk kéne az átláthatóság fokozására is, és csökkenteni kellene a terheket a, mind a munkavállalók, mind a munkaadók vállán. Jobb szabályozásra van szükség és ez különösen igaz az otthon végzett munkára. Ez nagy mértékben érinti a nőket. Nagyon nehéz ezt ellenőrizni, viszont vannak jó példák és jó megoldások erre. Például speciális, Franciaországban és Belgiumban speciális voucher rendszer működik, ami egészen jól használható. A munkaerőpiac folyamatosan és gyorsan változik újfajta nyugdíjrendszerek is kialakulóban vannak. Föl kell, hogy készüljünk arra, hogy megfelelő jogalkotást dolgozunk ki a munkaerőpiacnak megfelelően, és nem csak a felügyelet jelenti a megoldást. Köszönöm, Benifei úr, egy perce van. Köszönöm, elnök asszony fontos szöveg áll előttünk. Egy európai magas szintű szervezet fölállításáról van szó. Nagyon fontos ennek a célja, a be munkavégzés elleni harc. Tudjuk, hogy ez nem csak az állami pénzügyek szempontjából fontos, tisztességtelen versenyhez is vezet, de továbbá súlyos kockázatot jelent a dolgozók számára és általában a társadalom számára. Az egészség, a biztonság, a, nagyon sokan olyan dolg, helyen dolgoznak, például a mezőgazdaságban vagy iparban, ahol nagyon rosszak a körülmények földrajzi és nemi szempontból sem egységesen érinti a be nem jelentett munkavégzés az embereket. A sérülékenyebb csoportokat jobban érinti, és ebbe beleértem a migránsokat is. A tagállamok, az Európai Bizottság, a civil társadalom képviselői, a szakszervezetek össze kell, hogy üljenek, és így meg tudják majd határozni a probléma európai dimenzióját. Szerintem fontos hogy a be nem jelentett munkát szabályosá alakítsuk át. Örülök annak, hogy a kollégákkal együtt Pirinszki kolléga vezetésével javítani tudtuk a szöveget. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének. Tyson biztos asszony. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a döntés, ez valóban végrehajtásra kerüljön. A bizottság hatékonyan, konkrétan hajtsa végre ezt a feladatot. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Stevens asszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy ezzel a jelentéssel egy jó útra léptünk rá, ezt szeretném kihangsúlyozni. A fekete munka nagy társadalmi probléma, károkat okoz a gazdaságnak, mert nem tisztességes a verseny. Minden tagállamnak éppen ezért jó kell együtt működni annak érdekében, hogy hatékonyan, eredményesen lehessen felépni a fekete munka ellen. Nagyon jó elgondolás az európai platform, amelynek a segítségével célzottan lehet az információkat, tapasztalatokat cserélni. Logikus és szükséges, hogy itt az Európai Unió játszon szerepet. Szeretném megegyezni azt is, hogy az előadók utaltak arra, hogy az Unió tiszteletben tartsa a tagállamok szuverenitását, és ne lépjen a helyükre. Minden tagállam saját maga is ki kell, hogy dolgozzon javaslatokat a saját problémáinak a megoldására, és támogatom azt, hogy a javaslat ezt teljesen tiszteletben tartja. Köszönöm szépen! Bilbao Parandica asszony következik, egy perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nem bejelentett munka legalizálása is helyes lenne, és a gyakran visszaléseknek kitett munkavállalók helyzetén így lehetne javítani. Az árnyék gazdaság ugyanis azt jelenti, hogy költségvetési megszorításokra lesz szükség a kieső költségvetési bevételek miatt. Fontos az európai koordináció, de regionális szinten is szükség van a fellépésre, és különösen oda kell figyelni a nők helyzetére, akiket nagyon sok esetben részesítenek, vagy nem részesítenek egy elvállásban. Azt kell elérni, hogy ne legyen, meg, ne legyen rentábilis a fekete munka, véget kell vetni az emberek kizsákmányolásának. Köszönöm, Ribeiro asszony, másfél percben. Most a fekete munka valóban túlszulejti szinte az egész társadalmat, a gazdaságot, és nagyon káros a szociális munkajogi szabályozás szempontjából is csökkennek az adóbevételek, a társadalombiztosítás bevételei. Ezért szükség van az európai platformra a be nem jelentett munka elleni küzdelem kapcsán, és elengedhetetlen ebben a szociális partnerek részvétele. A bevált gyakorlatokat ki kell, hogy cseréljék a tagállamok, és így meg lehet akadályozni, vagy csökkenteni, így lehet vissza lehet szorítani a be nem jelentett munkát, és támogatni, serkentelni lehet a bejelentett legális munkavégzést, pengelére kell állítani azokat, akik feketén foglalkoztatnak embereket, hogy nem jelentik be a munkavállalóikat, és küzdeni kell a színlelt önfoglalkoztatás ellen is meg kell akadályozni, hogy ilyen munkahelyek jöjjenek létre, és biztosítani kell, hogy a munkavállalók és a munkadók egyaránt lássák be, hogy megéri számukra, hogyha korrektül bejelentenek minden munkavállalót. Összességében csökkenteni kellene azonban a munkát terhelő adókat, járulékokat, és ez mindenképpen hasznos lenne munkadók és munkavállalók javára egyaránt, és így több szociális ellátást is lehetne biztosítani. Az egészségügyi nyugdíj rendszerek eh, szempontjából is fontos, hogy beruházzunk a eh, korrektül működő eh, rendszerekbe, és növeljük az bevételeket. Köszönöm, Régner asszony. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. Számomra különösen az fontos, hogy a postafiók cégek is a fekete munka ellen küzdő platform hatáskörébe tartozzanak. Miért mondom ezt? Ugyanis ezek a postafiók címek nem csak a szociális rendszerekkel élnek vissza, hanem egy jogvita esetén nagyon rossz helyzetben vannak e, ilyen cégeknél a munkavállalók, és tágra nyitjuk a kaput az adócsalások, adó elkerülés ellen. A nem csak a hagyományos fekete munka jelent botrányos helyzetet, hanem ez a színlelt önfoglalkoztatás, ez az új jelenség. Gyakran egyszemélyes vállalkozásokat hoznak létre, csak azért, hogy a szociális munkagyi sztenderdeket megkerüljék. Ezért is fontos a fekete munka ellen küzdő platform létrehozása. Nekem különös szívügyem az, hogy ez a platform bizalmat ébreszen a munkaügyi felügyeletekkel szemben és és tudják ezek, hogy mi történik a többi országban is. Ezért izgatottan várom már az első jelentéseket, amelyeket majd megkapunk, és hogy kidolgozzanak iránymutatásokat a tagállamokban végzedő ellenőrzések re vonatkozóan is. És majd ennek a hosszú útnak a végén azt szeretném, hogyha létrejönne egy európai munkaügyi felügyelet. Thank you. Köszönöm szépen. Tóm asszony nincs itt. Akkor a következő. Roland úr. One minute and a... Másfél percre. Le travail non déclaré a benemeltett munka rendkívül fontos kérdés. Pontosan azért, mert nagyon fontos szerepe van a fekete gazdaságban. Kötelezettsége a tagállamoknak harcolni az ilyen benemeltett munkavégzés ellen. Nagyon fontos európai szinten szinergiák felállítása egyértelműen és lelkesen fogom megszavazni ennek a platformnak a felállítását. A be nem jelentett munka negatív hatásai számosak, túlságosan számosak, államköltségvetés, társadalombiztosítási szolgáltatások egyensúlya, vállalkozások számára ugye tisztességtelen versenyt hoz létre, és a dolgozók számára is, akik a nyugdíjjogosultságok, a munkanélküli segélyjogosultságok, a baleseti jogosultságaikból veszítenek, Mit jelent ez? Katasztrofális, hogyha balesetet szenved egy nem védett dolgozó a vállalkozások számára is. Nagyon nehéz ez a helyzet. Szeretném hangsúlyozni, hogy fontos a szociális partnerek szerepe a platform tekintetében. A színlet önfoglalkoztatás is csak a dömping, szociális dömping miatt terjedt el. Ezért nagyon fontos, hogy tagállami szociális felügyeleti rendszer jól működjön, és a jó gyakorlatokat kell cserélnünk egymás között. Az Európa, Európa területe a szociális dömping elleni harc és a szociális igazságért folytatott harc területe kell, hogy legyen. Köszönöm. López úr a következő másfél perc. Presidenta. Köszönöm. Örülünk, hogy ilyen fontos lépést tettek Európa egyik szégyenfoltja ellen. Mindenképpen le kell küzdenünk az egyik legkárosabb szociális és gazdasági jelenséget, ami Európát nyomasztja. Hiszen Spanyolország GDP-jének kb. 20%-át teszi ki a be nem jelentett munkavégzés. A többi tagállamban is hasonló a helyzet. Hiszen a fekete munkát vállalóknak semmilyen joga nincs, semmilyen juttatásokat nem kap, szociális juttatásokat, nyugdíjt. Ezen kívül az állam adóbevételektől esik el. Nagyon pozitív elemeket is tartalmaz a jelentés. Nagyon fontos az például, hogy a szerződésileg rögzített csalást is kiemeli. Ez egy nagyon pozitív aspektus. És nagyon pozitív aspektusnak tartom azt is, hogy a szociális partnereknek fontos szerepet juttat. Tehát nagyon fontos lépés. Azonban ez a lépés csak az első, és reméljük, hogy a, a többi lépés követi. Tehát eh, mindenképpen intenzív intézkedésekre van szükség, hogy foglalkozzunk a problémákkal. Egy szégyenfoltról van szó. Köszönöm. Köszönöm. Sander asszony, másfél percre. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Ma a fekete gazdaság 2 milliárd 100 millió eurós értékben valósul meg Európában. Ez támadja a dolgozók jogait, az állami kasszákból pénzt vesz ki, tisztességtelen verseny alakul ki az európai vállalkozások között, és főleg a KKV-k, amelyek a vállalkozások több mint 90%-át képviselik, ők az első áldozatai ennek. A platform egy első lépésnek tekintendő a be nem jelentett munkavégzés elleni harc útján. Az összes tagállam ahhoz fog ülni lehetővé teszi a részletes párbeszédet az egyes közigazgatási intézmények képviselői között, és lehetővé teszi majd, hogy korlátozzuk a színlet, önfoglalkoztatás és a postafiók vállalkozások elterjedését tisztázni kell az egyes felelősségeket, és tisztázni kell a mai jogilag nem teljesen tisztázott helyzeteket is azonnal működőképes kell, hogy legyen ez a platform, és lehetővé kell, hogy tegye, hogy az ellenőrzés és a szankciókat megerősítsük. Koncentrálnia kell az olyan csalásokhoz is, amelyek a dolgozók kihelyezésével kapcsolatosak. Persze egy egyszerű platform nem fog mindent megoldani. A tagállamoknak valós harcot kell folytatniuk a büntetlenség ellen, illeszteniük kell az adózási rendszerüket is az új helyzethez, és ösztönözni kell azt, hogy a dolgozók ne fogadják el az ilyen tisztességtelen foglalkoztatást. Köszönöm, Simon úr, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt megjegyzem, hogy kicsit furcsa, hogy ez a mai vita azután történik, hogy tárgyalások zajlottak, és igazából Pirinski úr a, után írt jelentést, hogy szóltunk már a parlamentben is erről a témáról. Tehát elkésett. Másodszorban pedig szeretnék kollégáimnak válaszolni a UKIP részéről. Általában eh, nem hallják meg a vitát. Nem, nem, nem, nem azokhoz szólok, akik nem vettek részt a vitában, hanem akik eh, részt vették a vitát, ködösítenek, és eh, ismét hülyeségeket beszéltek. Szükségünk van az intézkedésekre, hiszen a fekete munka a verseny ellen van, a gazdaság ellen van, a UKIP meg nem ért a gazdasághoz, nem ért a társadalmi helyzethez. Tehát igenis szabályzásokra van szükség, hogy megfelelően működjön a munkaerőpiac. Nagyon sokan szenvednek attól, hogy nincs megfelelő szabályzás, nincs megfelelő munkajog. És nem a multik foglalkoztatnak illegálisan embereket, hanem főleg a kis és középvállalatok. Azok azok, amelyek nem fizetnek adót, nem fizetnek szociális járulékokat, ők azok. Mr. Schulze úr, másfél perc. Elnök asszony, biztos asszony, már nagyon sok példát hallottunk ma, hogy a fekete munka ellen miért kell fellépni, a tagállamainkban, de európai szinten is. Hiszen eh, a tagállamok adóságához is, eh, adóság szintjéhez is hozzájárul az, hogy eh, fekete munka van. Görögországban 24%-os a fekete munka a GDP részéről, Olaszországban 21%-os, de a saját országom, Németország is kb. 13%-os fekete munkát jegyez. Európában pozitív példák is vannak, tehát például Ausztria, ahol kb. 10% a be nem jelentett munkavégzés, és hogyha létrehozunk egy platformot, ahol minden tagállam szakértője helyet foglal, egy nagyon fontos lépés. Véleményem szerint arról van szó, hogy kicseréljük a legjobb gyakorlatokat. Nagyon fontos, hogy ez az új eszköz nemzeti szinten hatékony legyen. És nagyon fontos az, hogy állandó információcsere legyen az európai országok hatóságai között. Tehát mindenképpen harmonizálni szeretnénk a fekete munka elleni fellépést, és pedig azáltal, hogy a legjobb gyakorlat példáit elterjesztjük. Nagyon fontos az információcsere. Szerintem ez a legfontosabb, és nem pedig a kötelező jogszabályok megszavazása. Szerintem a tanácssal észszerű megoldást találunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sógor úr, másfél percre. Köszönöm. Óriási szociális kihatásai vannak a be nem jelentett munkavégzésnek, azonban eh, nem kapott még annyi figyelmet, mint amennyit kellett volna európai szinten. A 2013-as európai jelentés eh, sem eh, szól arról, hogy milyen dinamikája van a be nem jelentett munkavégzésnek. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a be nem jelentett munkavégzés nem jár olyan káros következményekkel. Azonban ami nyilvánvaló a számok alapján, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek hatékonyabban lépnek fel a probléma ellen. Tehát például Ausztriában a be nem jelentett munkavégzés például az ötöde annak, amit a saját országunkban tapasztalunk. Tehát mindenképpen ágazatokon és tagállamokon átnyúló módon adatokat kell cserélni. A legjobb gyakorlatokat ki kell cserélni. És így nem csak a közpénzeket garantáljuk, hanem garantáljuk azoknak az embereknek is a biztonságot, akik be nem jelentett munkát végeznek, és így elesnek juttatásoktól. A be nem jelentett munkavégzés határokon átnyúló kezelése hozzárul ahhoz, hogy jobban működjön az egységes belső piac. Köszönöm. Köszönöm. Van den Kandelár képviselő másfél percre. Biztos asszony, kedves kollégák! A tisztességtelen verseny alása az európai projektekbe vetett bizalmát a polgároknak, ezért egy nagyon fontos lépést teszünk a fekete munka, a színlelt foglalkoztatás, az adócsalások elleni küzdelemben. A játékszabályokat be kell tartani, de természetesen az ország határok piacokon nem lehet megállítani az ilyen csalást egy egységes belső piacon, ezért kell Európának felvállalni ezt a feladatot. Mindenek előtt egy gyakorlat nagyon szembe tűné, az különösen érzékeny csoportok, kiszolgáltatott csoportok, alacsony képzettségi nők, bevándorlók esnek gyakran áldozatul. A társadalom biztosításai nagy nyomás nehezedik. Az EU-ban a szabad mozgás a legnagyobb eredmény, nem szabad, hogy ezt aláássuk. Éppen ezért rendkívül fontos az együttműködés. Ne hagyjuk, hogy kelet- és nyugat-európai országok közötti feszültségek tovább növekedjenek. Egy korrekt együttműködéssel lehet ezt biztosítani, hogyha az összes munkaügyi felügyelet együttműködik. Az adatcsere, a digitalizáció, a, belső piac információs rendszer létrehozása nagyon fontos. A platform meg arról egy jó irányba tett lépés, de még sokkal messzebbre kell mennünk, és éppen ezért önökkel együtt nagy várakozással tekintett a Tejszen biztos által kidolgozandó munkaerőmobilitási csomag elé. Köszönöm szépen, most rátérünk a KSDI eljárásra. Hetmen képviselő kapszott először egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, a be nem jelentett munka, a színlelt önfoglalkoztatás minden tagállamot érint, és a legtöbb kompetencia a megelőzés és a terepmentés kapcsán ugyan a tagállamoknál van, de ugyanilyen kívánatos, és talán még hatékonyabb is az EU szintű fellépés. A fekete munkanélsülésen érinti a tagállamok költségvetését. Ez egy társadalmi probléma, nagyon negatívan érinti, nagyon sok európai ember munkáját, életét, a család életét is. Ennek a jelenségnek a jellegéből adódik, hogy csak akkor találhatunk erre megoldást, hogyha a partnerek együttműködnek minden területen. A platformnak megvan a saját mandátuma, tiszteletbe kell tartani a szubszidiaritás elvét a működésekor. Fontos a szociális partnerek teljes jogú részvétele a platformban. Valódi együttműködés fog megvalósulni reményeim szerint, és jó stratégiát fog kidolgozni a platform. Köszönöm szépen, Grappini asszony! Köszönöm szépen, Árak asszony! Biztos asszony, nagyon nagyra értékelem ezt a jelentést, szükségesek tartom én is ezt a platformot. Kicsit későn születik meg, de jó, hogy megszületik. Az IMCO szakbizottság árnyék előadójaként nem kívánom megismételni azt, hogy a fekete munka milyen rendkívül súlyos hátrányokat okoz az egységes belső piacnak, káros ez a KKV-knak, a munkavállalóknak, és természetesen nagyon negatívan érinti a költségvetéseket is. Fontos az is, hogy nyomon kövessük majd ennek az intézkedésnek a sorsát, és ezért egy módosítóban azt kértük, hogy ne négy évente, hanem évente jöjjön el ön beszámolni a parlamentnek. A legjobb gyakorlatok cseréje nagyon fontos, és nem értek egyet jobboldali kollégáimmal, hogy együttműködés nélkül is sikeresen lehetne küzdeni ezen káros jelensége ellen. A szociális partnerek részvétele igenis nagyon fontos, szükség van érzékenyítésre a munkavállalók és a munkaadók részére egyaránt, hogy ne fogadják el ezt a jelenséget. Köszönöm. Szajdova asszony. Köszönöm, elnök asszony. kedves kollégák, az egységes piacnak mindenképpen szüksége van bizonyos minimum standardok felállítására, amelyek megfelelnek az európai elveknek például az igazságosság elvének. A tagállami hatáskörbe tartozik a be nem jelentett munkavégzés, viszont az egész Európai Uniót ér, eh, érintés, ezért Európai Uniós illetékesség is. A cseh köztársaságban is eh, elterjedt a be nem jelentett munkavégzés, a GDP 19%-os eh, arányában terjedt el, ez nagyon sajnálatos. Biztos vagyok benne, hogy a cseh köztársaság a platformban aktívan részt fog venni fontos, hogy ne újabb jogszabályok írásáról legyen szó, hanem a jó gyakorlatokat ossza meg a platform, és lehetővé tegye a tagállamok számára, hogy hatékonyan lépjenek föl ezen nagyon negatív trend ellen. Hatékonyság, minimális költség nagyon fontos a platform szempontjából. Köszönöm. Köszönöm, Máriász úr. Köszönöm, elnök asszony be nem jelentett munkavégzés szorosan összefügg a munkahelyteremtéssel. Tehát ahol munkanélküliség van, ott megjelenik a be nem jelentett munkavégzés. A fekete munka óriási adó kiesést jelent az államok számára. Tehát Görögországban például ezt látjuk, óriási az adó megkerülés, óriási mértékű az adócsalás, és ezáltal az államnak szinte nincsen egészséges adóbevétele. Tehát mindenképpen fel kell lépni az illegális munkavégzés ellen, hiszen adócsalás. Azonban az is nagyon fontos, hogy európai szinten is felismerjük a problémát. Nagyon fontos, hogy létrejön most ez a platform, ahol ki tudjuk cserélni a megfelelő ismereteket, azonban természetesen a nemzetállamok felelőssége, hiszen a nemzetállamokban lehet konkrétan fellépni a fekete munka ellen. Köszönöm. Szilikiotis képviselő. Köszönöm, elnök asszony. A be nem jelentett munkavégzés az egész Európai Unió számára probléma. És nem szabad összekeverni az adócsalással a be nem jelentett munkavégzést. Ahol munkanélküliség van, ahogy ezt már említették, ott jelen van a be nem jelentett munkavégzés. A munkavállalóknak pedig az az érdeke, hogy megfelelő módon foglalkoztassák őket legálisan. A javasolt platform hangsúlyozza az elrettentést és a megelőzést. És természetesen ez nem jelenteti azt, hogy a nemzeti hatóságok jogkörét csorbítsuk. A be nem jelentett munkavégzés elleni fellépést úgy kell alkalmazni, hogy megfelelő munkavállaló barát jogszabályokat hozunk, hogy munkavállaló barát kollektív szerződések szülessenek. A neoliberális megszorítási politikát pedig abba kell hagyni hiszen szegénységhez vezet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van még felszólási igény, de itt befejezzük, és most uh, a bizottságnak adom át a szót. Teljesen, biztos asszony. Yes, Mr. Eldridge. Igen, Eldridge úr. Én úgy gondoltam, hogy amikor catch the eye van, és túl sokan vannak, akkor minden frakciótól kap egy valaki szót. Az FDD nem kapott szót. Eterics úr, az elnök dönt az idő figyelembevételével, hogy ki kap szót. Az összes kékkártyás felszólalást megengedtem ma. Természetesen ennek kihatása van az időzítésre, és megpróbáltam minden frakciónak kékkártyás lehetőséget adni. Tehát az EFDD ön személyében kapott kékkártyát, tehát úgy gondolom, hogy ez tisztességes eljárás volt, és elégedett azzal, hogy részt vehetett a mai vitában. Tehát teljesen azt, mondom, most öné a szó. Dank u wel, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, ma jóvá hagyták a javaslatot, hogy intenzívebben küzdjünk a fekete munka ellen. Holnap pedig, ahogyan aláhúzták a kollégák, tavan, tav, szavaznak az adók elkerülési csomagról, amit már korábban megvitattak egymá, ez a két kezdeményezés egymást erősíti, és mind a kettő világosá kell, hogy tegye, hogy Európa egy értékközösség, ahol a szociális igazságosságot is fontosnak tartják. A fekete munka elleni küzdelem munkáját végző platform a eh, KKO-k, a vállalkozások eh, számára is eh, fontos, hiszen mindenki tisztességesen kell, hogy befizesse a járulékokat az adóhatóságnak, és a szabályos, a jogos, jogszerűen végzett munka felé terel mindenkit, ami, ami minden érintetnek jobb lesz. A platform minden érintett intézmény bevon, a szociális partnereket is, és ez nagyon jó, hiszen ők nálunk jobban ismerik a valóságot, ők, ők vannak ott helyben. Ez egy struktúra, ez a platform határon átnyúlóan tudunk célzottan együtt közösen fellépni. A platform azonban nem helyettesíti a tagállamok munkaügyi felügyeleteit, erre nincs is hatásköre, csak arra gondoskodik, hogy a tagállamok számára nyitott lehetőségeket ki is töltsék, és még célzottabban, határozottabban lépjenek fel a felügyeletek, egymás legjobb gyakorlatai által eh, tudják egymást összekelni, inspirálni. Meg vagy győződve arról, és hallottam, hogy önök is elosztják ezt a véleményt, ezek a legfontosabb elemek. A bizottság mindent megtesz majd annak érdekében, hogy megadja a szükséges támogatást a platformnak, és magától értetődő, ahogy ebben egyetértettünk, az Európai Parlamentnek rendszeres időként tájékoztatást fogunk adni, le fogunk számolni. Ami a mobilitási csomagot illeti, ez nem közvetlenül tárgya ennek a vitának, de hát több kérdést is feltettek ezzel kapcsolatban. Tehát a mobilitási csomag kapcsán Önökkel együtt remélem, hogy lesznek olyan politikai körülmények, amikor ezt optimi, optimálisan el tudjuk indítani, hiszen level playing fieldet, egyelő versenyfeltételeket és szociális egyenlőséget fog biztosítani a mobilitási csomag, hiszen a további szükségünk lesz a munkaerő mobilitására a belső piacon. Gratulálok az előadónak, a tárgyalások minden résztvevőjének, akik dolgoztak a trialógus tárgyalásokon, és köszönöm a jó eredményeket, valamint a vitát. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig Pirinszki úr, az előadó zárja le a vitát. Biztos asszony, kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy a ma délelőtti vita fontos célt szolgált. Ahogy a biztos asszony a ma reggeli bevezetőjében mondta, fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy komplex probléma a be nem jelentett munkavégzés, és egyértelmű terminusokban kell erről beszélnünk. A következtetések szintjén is, és a cselekvés szintjén is. szeretném elmondani, hogy véleményem szerint a legfontosabb következtetés az, hogy a be nem jelentett munkának nagyon sok közvetlen hatása van a dolgozókra, a társadalombiztosításra, a tisztességtelen versenyre, de valójában közvetetten hat az összes tagállam társadalmi struktúrájára, és az egész Európai Uniára igaz ez. Ha jól tudom, tegnap este, drági elnök úr, a felszólalását azzal kezdte, hogy jelenleg az Európai Unió a szociális kohézió súlyos jogsértését éli, és nem véletlenül kezdte ezzel a témával a felszólalását. Bármilyen erőfeszítést teszünk a munkahelyteremtésre, a befektetésre, az adózási felelősség érdekében, hogyha a alap, a társadalmi struktúra sérül, akkor nem lehet és nehéz elérni ezeket a céleket. Ezért ennek asszony úgy gondolom, a felszólások alapján a platform megfelelő egyensúlyt szolgál. Egyrészt az egyedi tagállami jogok, jogosultságok között, másrészt a között, hogy Európai Uniós inputra van szükség azért, hogy jobban lehessen kezelni ezt a problémát. Látom, hogy lejárt a felszólalási időm, csak szeretném még egyszer mondani, hogy még a nyár előtt mi is szeretnénk, hogy elkezdje a működését a platform. Köszönet eh, Tyson asszony támogatásáért. A mai vita újra egyeteművé tette, hogy több vitára van szükség, több eszmecserére aktívabb együttműködésre. Köszönöm. Köszönöm, Pirinszki úr. Most lezárom a vitát.